Ladies and gentlemen, good morning and well... Jó napot kívánok, jó reggelt kívánok mindenkinek ez a záró eseménye az Ukrajna hétnek, és nagy örömömre szolgál Grajszman úrral elnökölnöm ezt az ülést, aki majd az ülés végén tart egy beszédet, én pedig most a nyitó beszédet tarthatom meg. Azok számára, akikkel együtt működtem és együtt dolgoztam, nagyon sajnálom, hogy tegnap nem tudtam részt venni a megtervezett eseményen, de sajnos tegnap egy temetésen kellett részt vennem, egy családi eseményen, és vissza kellett mennem Írországba de hallottam, tájékoztattak, hogy nagyon érdekes dolgok történtek, és nagyon érdekes dolgok hangzottak el, és teljes körű tájékoztatást kaptam a tegnapi eseményekről. Nos, hogyan is haladnak a dolgok? Elkezdtünk egy gondolkodási folyamatot, egymást meghallgatni, egymástól tanulni, most pedig az ajánlások bemutatása van napirenden, ahhoz, hogy ez tényleg értékes legyen, ahhoz több dolog szükséges. Az egyik az, hogy a kollégáink és barátaink Ukrajnából magukénak kell, hogy vallják és tekintsék ezt az egész eh, folyamatot, és bele kell, hogy építsék a saját bölcsességüket. Ez nem működhet egyfajta kívülről ráerőltetett, rájuk erőltetett dologként. Csak úgy működhet, hogyha ők maguk belülről ezt magukévá teszik és elfogadják. Nagyon fontos ugyanis az, hogy az a e, szellemiség, ami itt megnyilvánult, az Kievben is e, megmaradjon, mert úgy fognak tudni előrelépni. A másik dolog az az, hogy az Európai Unió intézményei, amelyek e, mindig is vallották ennek a folyamatnak a hasznosságát, újra kell, hogy töltsék az elemeket, és eh, el kell, hogy döntsék, hogy hogyan segíthetik önöket abban, hogy önök ezt az egész projektet magukénak érezhessék. Ezért is lesz eh, most érdekes meghallgatni egyrészt a külügyi szolgálat eh, látásmódját, másrészt pedig Penkovics úr véleményét az Európai Parlament részéről. Egy másik pillére tartó oszlopa ennek a projektnek az ugye túl mutat a politikai részen, az igazgatási részre gondolok, amely az ajánlások egy fontos részét képezi, ezért is örülök annak, hogy Slizinski úr itt van az elnöki asztalnál, és eh, délután, ma délben, bocsánat, ma délelőtt Velle úr, az Európai Parlament főtitkára is megjelenik majd itt, akik mindketten a saját parlamentjüknek az igazgatási vezetői, és ez az adminisztratív kapacitás építés témájában fognak aláírni egy megállapodást. Ez az első ilyen jellegű megállapodás, amit az Európai Parlament aláír. És az utolsó tartó oszlop, pillér, és itt most egy sokkal tágabb hallgatósághoz intézem szavaimat, az az, hogy a nemzetközi partnereink azok független attól, hogy ezek a partnerek államok, nemzeti parlamentek, nem kormányzati szervek, alapítványok. Nos, ezek továbbra is működjenek együtt velünk. Nagyon sok ember becsatornázta a tudását ebbe a folyamatba, akik együttműködtek az ukrán parlamenttel. Ezt a közösséget, ezt a külső kört kell tehát mobilizálnunk, és eh, és szeretnénk, hogyha Ukrajnában ezt sikerülne eh, diadalra juttatnunk, mert ez nem lesz egy könnyű átmenet, és költséges is lesz. És minden támogatásra szükség van, minden eh, partnertől eh, koordinált és koncentrált módon, hogy ne duplikáljuk a munkát, ne végezzünk el dolgokat kétszer, a szándék meglegyen, a erőráfordítás, a e, szándék és a forrás sok koncentrálása nagyon fontos, így nyilván jobban elérhetjük az eredményt. Ezek az én nyitó megjegyzéseim, és most e, sok e, nagy örömmel adom át a szót a két fontos intézményi szereplő képviselőinek. Most mit eh, Schmidtnek fogom megadni a szót, aki az Európai Külügyi Szolgálat főtitkár helyettese. Tessék, öné a szó. Elnök úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagy öröm nekem, hogy itt lehetek ma önökkel. Először is hagy gratuláljak a szervezőknek, az Ukrán hét szervezőinek, amely szerintünk alapvetően összetette meg a parlamenti dimenziót az Európai Unió és Ukrajna között. Ezért volt oly fontos ez a hét. Széles körű viták folytak nagyon komoly panelekben, sok, az elmúlt nagyon sok háttérbeszélgetés is folyt, és ezek bizonyos segítettek abban, hogy új platformokat hozzunk létre az EU és Ukrajna között, mélyítve ezzel a kapcsolatainkat. És ez nem csak mélységet, dinamikát ad a közös programjainknak, hanem az állampolgárok közötti kapcsolatokat is erősíti. Ma ezen a héten olyan témákat beszéltünk meg, mint a bírósági reform, a korrupció elleni harc, a közigazgatás reformja, decentralizáció, és ennél sokkal többet is. És ahogy Cox elnök elmondta, Ukrannak kell maga eldöntse, hogyan lépi meg ezeket a reformokat, maguk az ukránok kell, hogy felvállalják ezeket, magukinak érezve, végrehajtva ezeket. Pontosan így látjuk mi is a külügyi szolgálatnál, hiszen ezek a reformok létfontosságúak ahhoz, hogy eredményes, fenntartható demokrácia jöjjön létre. Tudjuk, hogy az intézményi reformok a demokratikus átalakulás folyamatában nagyon bonyolult vállalkozások, így a jelentés, meg a roadmap is, <clears throat> amelyet elnök úr be adtak a rada elé, belátja ezeket a tényeket, és nagyon fontos hozzájárulás ez a reform végrehajtásához a rada körében is, meg Ukrajnában általában. Meg kell vizsgáljuk közelről az ajánlásokat, hogyan tudjuk legjobban segíteni Ukrajnát ezek végrehajtásában, ezt kell végig gondoljuk. Maga az Ukrán hét megszervezése is mutatja, hogy Ukrajna kulcsfontosságú partner az Európai Uniónak, a szomszédság politikánkban is, meg a térség egészében, a keleti partnerség keretei között. Az Európai Unió az ilyen, t a kapcsolatrendszerünk szélesebb kereteinek tekinti, és éppen tavaly vizsgáltuk ezt felül. A megerősített politika a politikai, gazdasági és biztonságpolitikai vetületei lesznek ennek a szélesebb körű keretnek a legfontosabb elemei. A konzultációs folyamatban részt vesz Ukrajna is, és várjuk a végrehajtások kapcsolatos további megbeszéléseket. A keleti partnerséggel való módszertanunk az együttműködése fókuszáltabb menetrendjét célozza meg, és erősíteni így igyekszünk partnereinket. A két oldalú együttműködésünkben igyekszünk előrelépni, de ugyanilyen fontos az is, hogy fenntartsuk az, a keleti partnerség inkluzív szellemét, a sokoldalú együttműködés tekintetében is mind a hat partner beleértve ebbe. Az ukrán társadalom, mint a többi partnerország társadalma is, kézzelfogható eredményét kell érezze eznek az együttműködésnek, ahol ez mind a két fél elkötelezettsége szükséges. Az előrelépéshez politikai szereplők, döntéshozók kell, hogy együtt egyfele húzzanak. Fontos, a, hogy gyorsan megoldják a mostani belpolitikai válságot, hogy Ukrajna tovább folytassa azt a nagyszerű progressziót, előrelépést, amit az elmúlt hónapokban elkönyvelt. Tehát ez fontosságú. Mindenki érdeke ez. Nem szabad ugyanakkor hogy a, a politikai partikuláris érdekek útjába álljanak az egész társadalom fejlődésének. Ez volt a megbeszéléseink homlokterében, tegnap éjjel, tegnap este is. Nagyon fontos ö, elem volt ez. Nem szabad most e, elejtenünk a labdát a gólvonalon, a rada szerepét nem lehet túlbecsülni. A parlament feladata az, hogy a kormányokat elszámoltassa, betartassa a megfelelő törvényeket, és végvigye azokat a reformokat, amelyek szükségesek a valós átalakuláshoz. Hadd mondjam el, hogy az Európai Unió külügyi szolgálata, a főképviselőt is beleértve, mélyen elkötelezett abban, hogy Ukrajnát végig kísérje ezen az útján. És ehhez kellett most újra tölteni az elemeket. Ukrajnának élnie kell az EMP minden eszközével, a keleti dimenzió eszközrendszerével. Van egy társadalmi megállapodásunk, a DCFT-t is beleértve egy olyan megalapodást, amit több éven át tárgyaltunk, több ukrán egymás követő kormányjal, amely most a végrehajtás előzetes szakaszában van, nem sokára teljes mértékben életben élép. A megállapodás minden elemét ki kell a Ukrajna, de ehhez jobban kell, fokoznia kell a reformok végrehajtását. A liberalizáció útjának végére érünk, ez nagyon fontos, tudom mindenki számára, és az üzenet is amelyet az elnök többször elismételt a héten. Hadd mondjam el, hogy az ukrán előrelépések és vállalások az ukrán vezetés részéről fontosak, hogy néhány korrupcióellenes témában előrelépjenek az év elejső felében, hogy aztán decemberben pozitív jelentés születhessen. Az ebben az évben tett lépéseket már értékeltük, és a bizottság jogalkotási kezdeményezést fontol. Készít elő azt is hangsúlyoznám azonban, hogy az Európai Unió továbbra is elkötelezett az ukrán reformok támadásában, támogatásában a biztonságpolitikai ágazatban. Van egy EU tanácsadói misszió, felpörösített mandátummal, amely stratégiai tanácsokat ad a polgári védelmi szektor átalakításához Ukrajnában. Mindezen területeken az EU készen áll az ukránok támogatására, ukrán támogatására ugyanakkor nem tudjuk helyettesíteni a politikai akaratot. Mi nem tudjuk azokat a változásokat meglépni, amelyeket az állampolgárok kérnek. Segíteni tudjuk ezt a folyamatot, finanszírozással is, tanácsadással is. Néha azt halljuk, hogy a keleti partneri rendszer nem eléggé nagyra törő, olyan nagy, nem, elég, nem elég nagyra törő mondjuk az ukrán ambíciók kielégítésére. Hadd tegyem hozzá, hogy a DCFT és a kiegészített partneri eh, keretek lehetővé teszik Ukrajna számára, hogy te igazi európai országá váljon, jó teljesen működő közigazgatással, piacgazdasággal és ténylegesen demokratikus intézményekkel. A vízumliberáció cselekvési terv révén azt reméljük, ukránok utazhatnak ez a nem sokára vízum nélkül. Ezek nem apróságok ám, és az együtt élés, az egység élményét adják meg mindenkinek. Erről beszéltünk tegnap este vacsora során is, mennyire fontos ez a tapasztalat, ez a megélt tapasztalat. Az ukrán kapcsolatrendszer beárnyékolják azok a nehézségek, melyek az ukrán-orosz viszonyrendszerben adódnak, különösen a Krím félsziget és Szevasztopol illegális bekebelezése és a kelet-ukrán területek folyamatos fenyegetése. Világosá tettük, hogy nem lehet visszatérni a normál üzletmenethez az EU-orosz kapcsolatokban addig, amíg fenntartható megoldást nem találnak erre a válságra a felek. Oroszországgal szemben vannak megszorításaink, és ez jól mutatja Ukrajnának és szomszédainak is, hogy elhatározottak vagyunk ebben a kérdésben. A Minszki megállapodást teljes mértékben végig kell hajtani. Ez a legfőbb mérce, és ebben benne van minden külföldi csapat visszavonása is, meg teljes mértékű ö, ukrán határellenőrzés visszaállítása. Ám ehhez minden félnek teljes mértékben végre kell hajtania a Minszki megállapodást. Tudom, hogy nehéz a politikai fronton előre haladni, miközben nap mint nap megsértik a tűzszünetet. Ám a Minszki megállapodás az egyetlen a legjobb eszköz arra, hogy Ukrajna szuverenitását helyreállítsuk a Donetszki, Luhanszki térségben is, és a területi integritást fenntartsuk. Ezért kell a lehető leginkább kérnünk Ukrajnától, hogy tegye meg mindent a maga részéről. Senki sem mondhatja, hogy Ukrajna nem tett meg mindent a békés megoldását. Tudjuk, mik a konfliktus okai, világosan megmondjuk, mik ezek, továbbra is így teszünk, és tudjuk, hogy milyen hatalmas nehézségekkel néz szembe Ukrajna. Ezt személy szerint én is minden párbeszédem során kiemeltem, harmadik országokkal konzultálva, mert néha nem értik az Európai Unión kívüli országok a konfliktus miben létét. Ám Ukrajnát kormánytól azt kérjük, hogy valóban vállalják ők is fel a vezető szerepet. És ha, még ha, a, hogyha a Minszki megállapodást végre is hagyják, a Krim félsziget összevasztalatok kérsége nyitva, ott kérdés marad. Tudjuk, hogy a félszigeten romlik az emberjogi helyzet, és ez folyamatos aggát jelent számunkra. Nem kell hangsúlyoznom, hogy az EU nem ismeri el az, nem ismeri el az illegális bekebelezést, és továbbra is ö, fenntartja ebbeli politikáját a nem elismerés politikáját. Tudom, hogy a parlamenti képviselők és a Rada tagjai nem sokára találkoznak az ötödik Euronest parlamenti közgyűlésem, a keleti partnerség parlamenti dimenziójában, és ez megint fontos alkalom lesz arra, hogy megvitassuk a parlamenti eszmecserék és együttműködés szerepét. Az Európai Parlament arra koncentrál Ukrajna tárgyában, hogy erősítsük a radárval a kapcsolatainkat, mélyítsük ezeket. A erős, jól működő parlament létfontosságú Ukrajna sikere szempontjából, és mindannyian ezt akarjuk. Ezért szeretnék nagyon sok sikert kívánni a munkájukhoz, és köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you very much. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, amely elég széles körben leírta azt, hogy milyen témák foglalkoztatnak bennünket. Azt gondolom, hogy ami a reform folyamat, a Behovna Rádáv reform folyamatát illető feladatainkat illeti, nagyon örülök annak, hogy az külügyi szolgálat is a amellett, hogy segítsen bennünket. Természetesen nem a mi feladatunk az ukrán politikába beavatkozni, vagy a politikát nekünk folytatni, de ugyanolyan fontos figyelemmel kísérni és keretekbe foglalni ezt a reformot. Elnézést, hogy Szimelájk úrat nem üdvözöltem, természetesen ő is hozzá fog szólni majd ehhez a ma délelőtti eszmecseréhez. Andrzej Plenkovicsnak fogom most megadni a szót, aki Cimelák eh, úrral együtt eh, elnökli az eh, ukrajnai parlamenti reforma foglalkozó bizottság üldöttség munkáját. És tőle fogjuk meghallgatni azt, hogy az Európai Parlament hogyan értékeli az eddigi munkát, a partnerséget és a Needs Assessment Reportról is beszámol. Köszönöm szépen, Cox úr, köszönöm szépen a szót. Schmidt asszony, ukrajnai parlamenti képviselők, mindenki sok szeretettel köszöntök. Schmidt asszonynak köszönöm a bevezetőjét, és kollégámnak pedig köszönöm az együttműködését, illetve az informális parlamenti társulási bizottság munkatársainak a munkáját. Tisztelt Európai Parlamenti Képviselők, Ukrajnai Parlamenti Képviselők, Sziviec Kovál úr, eh, és mindenki, aki már harmadik napja mutat érdeklődést Ukrajna iránt. Nos, ez eh, a mi intézményünk számára, eh, illetve a, egy ország politikai emancipációja szempontjából egy példa nélküli gyakorlat, amit most amit az elmúlt hónapokban lefolytattunk. Ez Európa biztonsága, globális, biztonság szempontjából nagyon fontos, illetve az Európai Uniós szolidaritás vállalás szempontjából is egy olyan ország irányába, amely az e, európai ösvényt választja. E, közösen gondolkodtunk e, tegnap a magas szintű párbeszéd során, és ez lehetőséget biztosított arra, hogy tapasztalatot cseréljünk, gondolatot cseréljünk nemzeti parlamenti eh, képviselők, civil társadalmi képviselők között. És eh, ez eh, egy nagyon jó táptalajt biztosított a közös gondolkodáshoz, nem csak az ukrán és az európai parlamenti képviselők között, hanem maguk az ukrán képviselők egymás között is nagyon jó eszmecserét folytattak, és ez egy további hozzáadott érték. Ami a legjobb gyakorlatokat illeti az Európai Parlamentből, legyen szó nemzeti szintről, vagy az Európai Parlament szintjéről, ezeket megosztottuk az ukrán kollégákkal, és az elmúlt két napban ezeket sorra vettük. Az ukrán hét következtetéseit kollégákkal együtt készítettük el, és ezt kiosztottuk a kollégákkal, akik az elmúlt hónapokban és komolyan együttműködtek velünk. Ez megfelel a szükségelt elemzési jelentésnek is, amelyet Cox elnök úrral együtt készítettünk. Az ukrán fél is nagyon sok fontos mm, nagyon sok fontos gondolatot vetett fel, eh, és így sikerült 45 ajánlást megfogalmaznunk, és nagyon fontos az, hogy az ukrán kollégák magukénak érezzék ezt, az, eh, ezt a folyamatot. Ez egy közös eh, gyakorlat, ez nem az Európai Unió, nem arról van szó, hogy az Európai Unió ráerőltetné Ukrajnára a saját megoldásait, hanem világos elemzés, screening, közös gondolkodás eredménye ez és Grossman elnök úr szeretné az ukrán parlamentet egy modern, nyugati típusú parlamenté átalakítani, ez vezérelt bennünket. Ezt tartottuk szem előtt a munkánk során itt az Európai Parlamentben. Egy fontos elem, ami számunkra elengedhetetlen, ez az, hogy az ajánlások ne csak a papíron létezzenek, hanem a parlamenti szolgálatok ezt ezek végrehajtásához a szükséges kapacitást állítsák rendelkezésre, és a szándék meg legyen a végrehajtáshoz. Konkrét ütemterv kidolgozására van szükség, és hogyha ez megvan, akkor a demokrácia támogató csoport konkrét finanszírozásról is dönt hogy, és Ukrajna így napirenden marad. Az én realisztikus megítélésem a következő, az ukrán hét falóapja az Európai Parlament jelenlegi mandátumának végéig kellene, hogy tartson. Ez szerintem mindenképpen egy józan döntés lenne, és ezzel így elég időt adnánk magunknak ahhoz, hogy ezt a partnerséget végigvigyük, és ez már szinte egy twinning projektnek felelne meg. A politikai felelősség a ö, ukrán parlament elnökét, a frakcióvezetőket, minket ö, terhel minket illet, és az ukrán fél elköteleződése nélkül a projekt nem megvalósítható. Sokszor beszélünk a többet többért elvről, amikor bővítésről beszélünk. Most elég egyértelmű az elköteleződés, a kapacitásépítési program hatékony, rugalmas és a körülményeknek megfelelő módon kerül majd megvalósításra. Most kicsit hadd térjek rá a konkrét ajánlásokra, amelyeket a magas szintű workshopokban dolgoztunk ki. A jogszabályalkotás és a végrehajtás, végrehajtó hatalom közötti kapcsolat. Ez nagyon fontos workshop vagy panel volt, ahol megbeszél, ahol meg tudtuk osztani egymással a eh, közös bölcsességet és tapasztalatokat. Buzek elnök úr elnökölte ezt, aki Ukrajna egyébként nagy, egyébként nagy Ukrajna támogatója. Több aspektusról eh, beszéltünk. Eh, egyrészt az exekutív és a legislatív hatalom közötti együttműködést hogyan lehet, milyen aspektusok vonatkoznak erre. Talán a legjobb az intézményközi megállapodás a Ráda és a miniszterek kabinetje között, és a megosztottuk az ukrán kollégákkal az Európai Parlament és az Európai Bizottság kapcsolat rendszerében szerzett tapasztalatainkat. Egy másik fontos aspektus az az, hogy az ukrán kollégáknak a legjobb gyakorlatokat átadjuk a legislatív munka előkészítésére vonatkozóan. Hogyan lehet a tudatosságot erősíteni jogszabály tervezetekkel kapcsolatban. Ehhez a legjobb mód a green paperök, a white paperök, a, nyilat, a közlemények megfogalmazása, kiadása, annak érdekében, hogy minden szereplő a különböző jogszabályalkotási tervezetek ben lehető legkorábbi etaptól kezdve részt vegyen. Ezzel kapcsolatban osztottuk tehát meg a tapasztalatainkat, a jogszabálytervezés, ennek hatása az intézményközi kapcsolatokra, illetve a pénzügyi hatás. A, emellett az Európai Parlament hozzájárulhat a szakbizottságok szerepének erősítéséhez, mind a jogszabályalkotó, mind pedig a végrehajtás ellenőrzési feladatok során. Az Európai Parlament és a Behovna Rádai Szakbizottsági elnökök informális együttműködésének megerősítése például egy jó ötlet lehet. Több európai parlamenti szakbizottság látogatott el Ukrajnába, az ukrán parlamentbe, az a e, kolléga, kollégákhoz, a szakbizottságokhoz. Én is részt vettem négy-öt ilyen szakbizottsági látogatáson, és ott is igyekeztünk megosztani a tapasztalatokat. Emellett, ami a szakbizottságok számát illeti, önöknek kell eldönteni, hogy hány szakbizottságot hoznak létre, önöknél 28 van, a horvát parlamentben is ennyi van, az Európai Parlamentben kevesebb van, általában az áramvonalasítás jó ötlet, de ez az önök döntése. Az elkövetkezendő hónapokban végig lehet gondolni, hogy a legjobb gyakorlatok cseréjét hogyan tudjuk folytatni. Aztán az Európa, a, a, a parlament szerepe a költségvetési ciklusban itt mm, hallott kulcsfontosságú, a költségvetés szempontjából kulcsfontosságú hozzászólásokat hallottak olyan képviselőktől, akik nap mint nap részt vesznek a költségvetés alakításában. Az egyik legfontosabb hatalma, illetékessége, kompetenciája az Európai Parlamentnek az európai költségvetés elfogadása ez egy nagyon struktúrált, koncepciózusan kidolgozott és ütemtervel kísért folyamat. Ez nem csak az Európai Parlament számára fontos, az Ukrán Parlament számára is fontos lehet, hiszen ez felkészítheti önöket a, gazdasági kormányzásban való részvételre, az európai szemeszterben való részvételre, tehát ez tovább készíti önöket fel az európai együttműködésre. Aztán végig gondolhatják esetleg a jelentéstevői rendszer átvételét, ez nagyon hasznos lehet. Az nyitottság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság a parlament reprezentációs szerepe, képviseleti szerepe. Ebben nagyon sokat segíthetünk, azt hiszem. Azt hiszem, hogy az azon ö, igazgatási egyezmény, amelyet Szlesinski ukrajnai parlamenti főtitkár és Klaus Vele fognak aláírni, ezek nagyon hasznosak lehetnek az átláthatóság, a munka átláthatóságának javítása, a kommunikációs munka javítása a rádában is elengedhetetlen. Konkrét javaslatokat dolgoztunk ki ezzel kapcsolatban. Hallották egyes főigazgatóinkat is, akik szintén támogatásokról biztosították önöket. Aztán a polgárokkal való együttműködés Két évvel Majdán után, és azután, hogy a újonnan megválasztott parlamentnek a fele új képviselő, akik, akik az NGO-kból érkeznek, civil társadalomból érkeznek, tehát egy bottom változást hordoznak magukban. Mindezt figyelembe kell venni a képviseleti demokrácia alakításában. Tegnap egy fontos parlamenti társulási bizottság létrehozásáról beszéltünk, Amikor Kievben jártunk, ott mindig megnéztük azt, hogy a civil társadalmak, a szakszervezetek milyen munkát végeznek, hogyan hagyják végre az egyezményt, ez a konkrét átláthatóság és nyitottságra koncentráló gyakorlat, ez egy olyan dolog, olyan terület, amelyben konkrét előrelépéseket lehet elérni. Aztán, ami az egyéni polgárokra vonatkozó, egyes polgárok életére, vagy ezek képviseletére vonatkozó kérdéseket illeti, esetleg végig gondolhatják a petíciós bizottság létrehozását, az Európai Parlamentben létezik ilyen, ez egy olyan modell lehet, amit érdemes lehetne végig gondolni. A legjobb gyakorlatok a az nemzeti jogszabályok EU akihoz való közelítésével kapcsolatban. Ez is egy fontos panel volt tegnap. E, itt társelnök voltam ebben a panelben, két országot néztünk meg, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak az aki elfogadásával kapcsolatban. Az aki önmagában az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogforrásait tartalmazza, és az elmúlt 60 évben hozott bírói gyakorlaton alapuló ítéleteket. Ezek nagyon, ez egy nagyon, az e, ehhez való igazodás egy nagyon nehéz és bonyolult folyamat, de hát más országok is átmentek ezen. Lengyelország tapasztalatáról Voszki elnök úr számolt be, talán ez a leghasznosabb Ukrajnának, hiszen közel áll egymáshoz a két ország. A Andjukovics kollégám horvát tapasztalatokról számolt be, aki annak idején miniszter volt, amikor ez a feladat folyt, és ezzel Horvátországnak meg kellett bir- birkoznia. Nos, tehát ez is egy nagyon fontos tapasztalat lehet, nagyon sok munka volt ebben parlamenti szakbizottságok részt vettek, a fordítási munka, 120 ezer oldalt kellett lefordítani a saját anyanyelvükre. Ez egy nagyon fontos, szisztematikus munka eredménye. Az igazga- a közigazgatásnak és a különböző intézményeknek az együttműködésére, együttműködésére van szükség. Néha az ember csak a saját adatbázisaira hagyatkozik, de ez nem elegendő. Az, aki az alakul, és ne kerüljenek olyan helyzetbe, amikor valami olyan jogszabályt, az akinek olyan részeit fordítják le, ami már nem aktuális nem hatályos. Tehát a bizottság, a tanács, a bíróság, a parlament, a bankok, mind-mind központi bank, tehát mindenki segítségére szükség van, és nagyon akut együttműködési kényszer alatt vannak ilyenkor. Ami a legislatív harmonizációt illeti, a parlamentnek itt két fontos aspektust nem szabad szem előtt évesztenie. Először is nem szabad egyszerűen mindent, mindenre csak rábólintani, és mindent ellenőrzés nélkül átvenni. A rádában nagyon fontos, hogy ott is megvizsgálják a jogászok, illetve más szakértők, hogy az Európából érkező jogszabályok megfelelnek-e az ukrán alkotmánynak, illetve a többi jogszabálynak, illetve eh, hogy az újonnan hozott jogszabályok megfelelnek-e az akinak. Ez elengedhetetlen, hogy ne árassza el önöket a legislatív szökőár. A, Horvátországnak több mint 700 törvényt kellett elfogadnia, és több mint 2000 alacsonyabb szintű jogszabályt. Ez egy hatalmas nagy munka, és vegyék ehhez igénybe a kollégák szakmai támogatását. Különös tekintettel utalnék Az ukrán kollégák, illetve az egyéb társult szakbizottságok, illetve szakmai bizottságok támogatására. Az itt elfogadott egyezményben úgy döntöttünk, hogy a megállapodott ütemterv mellett kitartunk, a különböző politikai prioritásokat szem előtt tartjuk a reform folyamatban. Az egyik a jogszabályi harmonizáció. Követni kell azt a keretet, amelyet meghatároztunk, és időről időre a harmonizációs gyakorlatról leltárt kell készíteni. Az Európai Parlament és a politikai pártok szerepe a dialógusban, illetve a kompromisszum keresésben. Talán jó lenne hat havonta egy ukrán hetet szervezni, és ezzel megoldódna a probléma. De egy kicsit szisztematikusabban is meg lehet közelíteni a dolgot, a párt köz, pártok közötti együttműködés, az európai szintű együttműködés a bizalomra építés, a már működő folyamatok kihasználása, Cox elnök úr is beszélt erről, meg kell, sikerült azonosítani, melyek, melyek azok a területek, ahol konvergencia van, ahol nem különbözünk egymástól, ez egy kiváló módja annak, hogy a pártok belüli, vagy pár családokon belüli együttműködést erősítsük. Ami pedig a összefoglalót illeti Cox elnök úr azt mondta, hogy kész arra, hogy folytassa ezt a munkát, személyes elköteleződését ajánlotta fel, ez nagyon nagyon nagy segítségünkre lenne, hiszen a bizalom már kialakult az ukrán félben ő iránta. Úgyhogy az Európai Parlament igyekszik a modalitásokat biztosítani a munka folytatásához. Talán a legjobb mód az lenne, hogyha közösen látogatnánk el Kijevbe, és időközben a kollégáink segítségével és az új adminisztratív vagy közigazgatási együttműködési egyezmény figyelembe vételével egy ütemtervet dolgozunk ki, Grossman elnök úr egyetértésével, és megnézzük, hogy a konkrét lépéseket hogy lehet megvalósítani. Néhány politikai aspektust is hadd vonjak idebe ebbe az összefoglalóba, hiszen politikai folyamatról van szó, kapacitásépítésről van szó. Négy kulcsfontosságú elemet határoztam meg először is. A kollégáink nagy politikai érettséget mutattak, a reformfolyamatot szándékukban áll alakítani az Európai Bizottság, a külügyi szolgálat, az Európai Parlament támogatását láttam, illetve konkrét hasznot láttam ebből a folyamatból. Még az elkövetkezendő hetekben néhány további részletre várunk önöktől. Az Európai Bizottságtól várunk egy formális javaslatot a vízumliberalizációval kapcsolatban. Ez politikailag számunkra nagyon fontos, hiszen hogyha az ukrán polgárok úgy, értik, úgy érzik, hogy a akadályok, az adminisztratív akadályok elhárulnak az útjukból, akkor ez egy hatalmas előrelépés lehet, jelenthet. Úgyhogy működjünk együtt ennek megvalósításában. A második dolog, a francia és német kollégáinkkal szorosabban együtt kell működnünk a normandiai folyamatban a Minszki Egyezmény végrehajtásának támogatására, illetve a békés megoldásra a jelenleg megszállottan tartott területekre vonatkozóan. Béke teremtés, bizalomépítés, szociális támogatás, segítségnyújtás, újjáépítés, választások megszervez, megszervezése, határellenőrzés, KKBP, diplomáciai facilitáció annak érdekében, hogy a területi integritás újra megvalósuljon az alkotmányos elveknek megfelelően ezek. Tehát ez nagyon, két nagyon fontos aspektus, kulcsfontosságú prioritások az elkövetkezendő hónapokban. Nagyon sok ilyen konkrét dolog a parlamenti társulási bizottság által elvégzendő feladat lesz. Az egész hierarchia és az egész parlamenti politikai spektrum részt vesz ebben. A tegnapi ülés, amely az ukrán pártok között és az európai parlamenti vezetőség között történt, ez még korábban soha nem történt meg, ez egy példátlan, példanélküli esemény, és ezzel tulajdonképpen azt mutattuk meg, hogy már csak a végső cél mozgat bennünket, Ukrajnát közelebb hozni az Európai Unióhoz. Köszönöm. <coughs> Thank you, uh, thank you Mr. Plenkovic for... Köszönjük uh, Plenkovic úrnak ezt a részletes összegzést, ami annyira közvetlenül kapcsolódik a, az általunk megfogalmazott uh, ajánlásokhoz, hogy erre lehet építeni. szörákat uh, szeretném most felkérni, aki az EU-Ukrajna e, Társulási e, Bizottság e, ukrán részről képviselője, hogy ő beszélje most. Én pedig ukránul fogok beszélni, mondja a szónok. Köszönöm. Kedves elnök úr, házelnök úr, ez az esemény, ami már néhány napja tart eh, Brüsszelben, nagyon fontos. Szeretném megköszönni az ukrán parlament elnökének, illetve az európai parlament elnökének, Martin Schulznak eh, ezt a kezdeményezést. A munkánk eh, eredménye túlzás nélkül rendkívül fontos a parlamentarizmus jövője szempontjából illetve a társadalom alakítása szempontjából. Ahhoz is szükséges, hogy a civil társadalom elfogadja a reformokat. Pet Cox elnök úrnak is köszönöm a munkáját, és eh, különösen azt, hogy eh, hónapokon keresztül Ukrajnát is járva eh, elvégezte ezt a feladatot, átgondolta azt, hogy hogyan működjön az ukrán képviselőház, Cox úr bevont bennünket a, ennek a mély és érett jelentésnek a, az összeállításában. Igazándiból ez nem utasításokat tartalmaz, hanem egy lehetőséget tartalmaz arra, hogy hogyan fejlesszük, hogyan alakítsuk át az ukrán parlamentet, a megoldásokat magunknak kell megtalálni, és ahogy Plenkovics kollega is eh, mondta, mi nyitottak is vagyunk arra, hogy megreformáljuk magunkat. Annak is örülök, hogy a jelentés egyik prioritása az az ukrán jogszabályok európai harmonizálása. Ez valóban egy prioritása a munkánknak. Nem a vezető prioritása volt eddig, de remélem, hogy azzá válik, mert én úgy gondolom, hogy az európai integráció, ami most zajlik Ukrajnában, azért vált lehetségessé, mert a Majdan téren az emberek kinyilvánították a véleményüket, és ebbe emberek haltak bele, ez egyszerűen nem teszi lehetővé számunkra, hogy feladjuk ezt a lehetőséget arra, hogy egy új országot teremtsünk. Tehát én szeretném felkérni az összes partnert arra, hogy gyorsítsuk fel a munkát, egyszerűen nincsen jogunk arra, hogy vereséget szenvedjünk, csak a győzelem a, lehető, a, a lehetséges. Nagyon fontos most ez, mert félúton járunk, elemeztünk, átbeszéltük a jelentést, de eddig még nem készítettük el a cselekvési tervet, nincsenek konkrét lépések, amelyeket meg kell tennünk, én azt remélem, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament küldetése folytatódik. Nyilván a feladat egy kicsit változni fog. Én örülök annak, hogy az elnök úr nagyon szívesen folytatja ezt a munkát Ukrajnában. Úgy gondolom, hogy a küldetést meg kell hosszabbítani. Nyilván más feladatok lesznek, más lesz a más, mások lesznek a konkrét tartalmi elemei ennek a programnak, és erről majd beszélünk Plenkovics úrral a társulási bizottságban. Ez a társulás az valójában egy nagyon fontos monitoring eszköz, melynek révén figyelemmel tudjuk követni, hogy megvalósulnak-e az ajánlások. Köszönöm Andrejnek azt, hogy ilyen remek módon szervezte meg ezt a munkát, és azt remélem, hogy legközelebb nem az ajánlásokról fogunk beszélni, hanem már konkrét eredményeket is láthatunk. Kialakulóban lesz az új parlament, és a régire már, mint valami fajta múltbeli dologra tekinthetünk vissza. Köszönöm. Thank you, uh, Mr. Semrak. Köszönöm, Semrak úr, és köszönöm a kollégáinak is, hogy a szükségfelmérő küldetésben részt vettek. Nagyon sok ajtó nyílt meg előttünk uh, Kievben, és uh, méltányoltuk ezt a, az elköteleződést. Most a főtitkároknak adom meg a szót, és felkérem őket arra, hogy írják alá azt a dokumentumot, amely az administratív kapacitás építésről szól, ezen partnerség keretein belül, és különösen örülök annak, hogy tanulja lehetek egy történelmi eseménynek. Soha nem fordult még elő az, hogy az Európai Parlament ilyen módon épített ki kapcsolatokat egy másik parlamenttel, és ha van parlament, amelyel szimbolikusan fontos ilyen kapcsolatra lépnünk, az a Ferhovna Rada. Tehát nem tudom, uraim, ha akarnak pár szót szólni, azt is lehet. Klaus, illetve ukrán főtitkár úr, amennyiben ezt követően viszont az aláírásra kérném fel önöket. Pet Cox. Köszönöm, Pet Cox. Való igaz, izgalmas pillanat ez. Nem csak azért, <clears throat> mert nagyszerű napok állnak mögöttünk, hanem mert egyedülálló esemény ez. Mind a ketten kifejtették, mind <clears throat> a hárman egyetlen más nemzeti parlamenttel sem lagadtunk ilyen méreható kapcsolatokat, sőt, az Európa európai zászló, a Majdanon betöltött központi szerepe, ami nem csak Ukrajna az Európai Unióhoz való tartozásának kifejezése, szándékának kifejezése, hanem számunkra is nagyon bátorító látvány volt. Mert sokszor elveszünk a, a napi apró munkában, a, a, a napi nehézségek tömkelegében, és nem szem előtt évesztjük, milyen lényegi jelentősége van Európának közvetlen szomszédaink számára. Ez nekünk is fontos. A demokrácia építéshez igazgatási támogatást szeretnénk nyújtani. Tegnap nagyszerű vita volt az Európai Parlament főigazgatói és a főtitkárok között, főtitkár helyettesek körében. Több ö, precíz kérdést meg tudtunk határozni, tudományos vizsgálatok, kommunikáció, nem is meg, nem megkötöző a számítástechnikáról, és most szeretnénk ezt a nagyszerű eszmecserét továbbvinni, egy hosszú távú, intézményesített, stabil kapcsolatrendszerré. Thank you. Uh, Köszönöm vele, úr. Stizenszki úr. Шановний пане Kedves elnök úr, Cox elnök úr, tisztelt Vladimir Berisevics úr, Plenkovics úr, Velle úr, én azt szeretném elmondani, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, számomra és a, a, a Rada számára, hogy aláírhatjuk ezt a dokumentumot. Nagyon fontos munka áll emögött, hogy Cox úr is említette, hiszen a cselekvési terv, amelyet ajánlanak, nagyon-nagyon fontos és szükséges elem Ukrajna számára, és az az, az elemzés, ami megtörtént, nagyon fontos saját problémáink feltárásában, amely segít bennünket abban a nagy erőfeszítésben, amely a sikerre vihet. Úgy hiszem, fontos kiemelnünk azt is, hogy először rendeztük meg ezt a, ezt a rendezvényt, nagyon fontos, hogy végrehajtsuk az ajánlásokat, a cselekvési terv kereteit, és Ukrajnában ennek megvalósása fölött bábáskodjunk. A mi parlamentünk és a titkárságunk nagyon sok teendőt lát ebben. Nagyon sok kérdést kell még megvitatnunk. Elkezdtük már az ajánlások végrehajtását, már az állajrás előtt voltak éppen, és nagyon hálásak vele úrnak, hogy azért, hogy ezt lehetővé tette. Köszönöm szépen. Thank you. So let us proceed then. Köszönöm. Akkor írjuk most alá. Hold up the, the, the... Kérem, egy pillanat, tartsák fel. Csinálnak úgy, mint hogyha választott képviselők lennének, ahogy ők szokták, ugyanúgy is mutassák be a dokumentumot. Wonderful, thank you very much. Csudás, köszönöm szépen. Now. Most pedig. Örömteli kötelességgel, hogy Kreuzmann úrhoz forduljak, záró aktus gyanánt, hogy lezárja a mai ülésünket. Ám még ezelőtt Klaus vele által tett meglátást visszhangoznék, az európai zászlóróta van mert itt mögöttünk. 2003 évében, amikor az a megtiszteltetésért, hogy elnökölhettem ezt a házat, meghívtak egy latin rendezvényre, hogy beszéljek tíz akkor csatlakozó állam ünnepélyes ö, rendezvényén, a görög elnökség bölcsön úgy döntött, hogy meghívja minden tíz csatlakozni kívánó ország vezetőjét, meg az Európai Unió 15 tagállamának vezetőit, és minden intézmény vezetőjét is. Így aztán 28-an voltunk ott, kemény délután volt, el kell képzelni, hogy számoltuk, 28. beszéd, 27. beszéd, 26. stb. Én a vége felé kerültem sorra az intézmények közé, köz, sorában, és feltettem magamnak a kérdést, miféle beszédet adhatnék három perc alatt? Mikor a 27. voltam a 28 sor, és a sorban. Szerencsére a kutatók és tanácsadók, meg a fontos előttem szóló személyességek az ókori Görögországról, a demokráciáról, gyökereinkről beszéltek. Én meg gondolkod, volt időm gondolkodni, mit mondhatnék arról, ami egyesít bennünket. Úgyhogy kértem a munkatársaimat, kutassák, milyen jelentése az európai zászló szimbolikájának. Most ezt a zászlót az Európa Tanács az 50-es évek közepén fogadta el, és hogy megtervezzék az zászlót, heraldikusokat, szakértőket hívtak meg több államból, hogy javassolnak néhány design tervet. Nagy megkönnyebbülésére rájöttem, hogy ezt a tervet az ír főheraldikus dr. Sleven adta be. Úgyhogy nem akartam ír parlamenti képviselőként feltétlenül ír kapcsolatot teremteni, de örömmel fedeztem fel ezt a tényt. Ez az ászló a kék színével a kék az északi égboltot képviseli, és mi az északi féltekén vagyunk. A kör a heraldikában a harmóniát jelképezi. A csillagok, a te irodalmunk ö, ö, alapján, hogy a, a tekintetünket elfordítsuk a napi apróságtól, apróságoktól és a felfelé nézzünk, és a, a, az órát jelképezi a folyamatos haladást. És ez az európai zászló jelképe, és a kör, a csillagok köre nem zárt. Ez a kör nyitva áll azok előtt, akik arról álmodnak és tesznek azért, hogy részei legyenek. Ez tehát a szimbóluma az ásztónak, és erre gondoljunk ma is. A ma az együtt végzett munka során köszönetet kell mondanunk Plenkovics úrnak és Tarsennak, akik a megfigyelő missziót végrehajtották, politikai vezető szerepet játszott Schulz elnök úr, Kreuzmann szóvivő. Ez a, a, a konszenzusépítés, az egymáshoz való közelítés útja volt a Verhovina Radával és Verhovina Radáért. Azt hiszem, a e dokumentum ereje éppen abban áll, hogy senki sem ragadja magához, senki sem mondja azt, hogy az övé, és hogy mindenki lehet. A partnerek egységét hozhatja itt Brüsszelben, és ez majd Kievben kell, hogy testet öltsön. Azt hiszem, az Európai Parlament küldetése és szerepe az lehet, hogy külső és kicsi kémiai katalizátorként járjon hozzá az egyetértés erőteljes kémiai folyamataihoz, amelyek aztán Ukrajnában kell, hogy a kohéziót hozzanak. Jean Monnet idézném a végén, sem, semmi sem lehetséges emberek nélkül, semmi sem maradhat fenn intézmények nélkül hosszú távon. Hogyha egyének vezető szerepét vizsgáljuk, akik kockáztatták életüket is, nem indulhatott volna el mindez, és nem lehetne intézményesíteni úgy, ahogy most tesszük, és zárásképpen átadva a, a zárszó jogát, a e hét lezárásaként szeretnék személyesen is megemlékezni Reisman úrról, aki mellettem ül, aki vezető szerepet vállalt, aki vállalta hogy megnyitja az ajtókat mindenki a Verhabnerádában, az őszinteségért és nyíltságért, amelyet mindannyian éreztünk. A világon kevés parlament lett volna olyan őszinte és nyitott külföldiek előtt, ahogy önök tették, és ez mutatja, hogy önök valóban vállalják az átalakulás feladatát és nehézségét. És Kreuzmann úr vezető szerepét azért is dicsérem e helyt, mert nem azt azon dolgozott, hogy ez az ő nevéhez kapcsolódó reform legyen, hanem arra törekedett, hogy egy kollektív erőfeszítés és eredmény legyen. És ez fontos tudni mindenki számára a vezetés, nem azt jelenti, hogy maga sajátjának érzi a, a, a, a folyamatot, hanem azt, hogy hozzájárul annak sikeréhez. Ebben a szellemben Grajzman úr nagy öröm számomra, hogy megadhatom önnek a szót, hogy ünnepélyesen is lezárja az Európai Parlament Ukrajna hetét. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt Cox elnök úr, kedves kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, és nagy öröm, hogy itt lehettem, itt tölthettem három napot, együtt működhettünk, de még azelőtt is nagyon sok tapasztalatot szereztünk, gyűjtöttünk. Ennek az ülésnek az ukrán hét megszervezésének a kezdeményezése lehetőséget adott arra, hogy az európai kollégák és az ukrán kollégák együtt a kommunikációs csatornákat létrehozzák, amelyek nem léteztek még tegnapig. Most már sokkal jobban megértjük egymást, mint korábban. Most már értjük, hogy önök jobban értik, hogy hogyan működnek a dolgok Ukrajnában, és igyekszünk együtt szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyek Ukrajna előtt állnak amelyekkel a többi európai ország már szembenézett korábban. Nem az a lényeg, hogy milyen hosszan beszélek, hanem az, hogy mi az eszenciája a mondani, mondani valómnak. Országom természetesen hatalmas problémákkal néz szembe, nagyon fontos biztonsági kihívások, a területi integritással szembeni kihívások állnak előttünk kívülről, de belső kihívások is vannak, a gazdaság, az igazságszolgáltatás, a korrupció elleni hatékony harc kérdése. Mindezek, mindezen feladatok megoldásához egységes megközelítésre van szükség, egységesen kell látni ezeket a feladatokat. Megnéztük, hogy milyen feladatokkal um, állunk szembe. Elemeztük, hogy mi mindenen kell változtatni. Sokszor említettem, hogy az egyik legfontosabb probléma, a legnagyobb kihívás Ukrajnában az intézményi gyengeség. A kormány és az intézmények nem néznek szemben megfelelően a e, valósággal. Meg kell reformálni a gazdaságot, az igazságszolgáltatás reformját is véghez kell vinni, hogy az emberek bízzanak benne. A közigazgatás reformja is vár még ránk. A decentralizáció, a demokrácia fejlesztése mind-mind vár még ránk, és ez a munkatársaktól, szakértőktől, emberektől függ. Amikor olyan reformokról beszélünk, amelyek esetleg nem voltak sikeresek, vagy a társadalom nem érzi ezeknek a sikerét, előnyeit. Nos, nem azért csalódottak az emberek, mert nem hajtottuk végre a reformokat. Fel kellene tenni ezt a kérdést, hogy valóban elemeztük-e megfelelően a szükségleteket, tudjuk-e, hogy mire van szükség a társadalomnak, tudjuk-e, hogy mi ellen kell harcolnunk, tudjuk-e, hogy hogyan lehet ezeket a reformokat végrehajtani a régi szabályok, a régi intézmények felhasználásával, kihasználásával. társadalmunk azért frusztrált, mert nem jó minőségűek a döntések. Van igazságszolgáltatás, van természetesen végrehajtás és törvényhozás, de nagyon fontos a képzés, a továbbképzés, a felkészítése az embereknek a feladatokra, a professzionalizmus. az a munka, amit együtt elvégeztünk, Cox úrral együtt, Plenkovics úrral együtt, és Schulz úr munkatársaival együtt az a munka, amely az ukrán képviselőket és az európai parlamenti képviselőket egy csónakba ültette, ezt a munkát folytatni kell. A legmagasabb legmagasabb szintű közigazgatásra van szükség, olyan szervre van szükség, amely a kihívásokra válaszolni tud, amely a mechanizmust, a demokrácia mechanizmusát alakítja, és évtizedekig nem került sor reformra Ukrajnában. És az a rendszer, amely most működik, nyilván az új kihívásoknak nem felel meg. Az igazságszolgáltatási reformot folytatni kell, de ennek hatékonynak eh, kell lenni. Nem lehet eh, csak a reform érdekében reformálni, nem lehet eh, öncélúan reformálni, nem csak a reform érdekel bennünket, hanem az eredményt kell szem előtt tartani. Csak így lehet Ukrajna modern európai társadalom állam. Jó tervünk van, de ezt jól is kell végrehajtani. Ezért van szükség a közös cselekvési tervre, és a politikai szándéknak is meg kell lennie, ahhoz, hogy ebből a tervből valóság legyen. Úgy gondolom, hogy a Vehovna Ráda minden képviselője, minden politikai párt vezetője, frakció vezetője csapatként működik majd együtt. És együtt ezeket a változásokat sikerre viszik, és az ukrán társadalom előnyére válik ez majd. Nem csak az ajtókat nyitottuk meg, a szívünket nyitottuk meg Európa előtt, reméljük, hogy önök is érzik. Amikor vízummentességről beszélünk, amikor a vasfüggönyről beszélünk, a vasfüggönynek le kell omlania. Nem állhat már semmi közöttünk. Lehetővé kell tenni azt, hogy Ukrajna újra az európai országok családjához tartozzon. Az európai kontinens szabad kell, hogy legyen, és békés. Nem engedhetjük meg a háborút, ahogy ez tombol most Ukrajnában, ahol ukránok fordulnak ukránok ellen. Ez egy hatalmas kihívás. Ezt hangsúlyoztam már elégszer, de, sokszor, de nem lehet ezt elégszer hangsúlyozni. Schulz elnök tegnap azt mondta, hogy az Európai Parlament még nem fárad bele Ukrajna témájába. A fáradtság a gyengeség jele, és a feladatok, amelyekkel szembe kell néznünk, erőt követelnek tőlünk. Ezért gondoljuk, hogy az ukrán parlament minden képviselője, minden munkatársa látja ezt, és ki kell mondanunk azt, hogy a döntésünk, től függ az, hogy Ukrajna hogy fog, milyen képet fest majd holnap. Tőlünk függ, hogy rossz minőségű döntéseket hozunk-e, vagy jó minőségű döntéseket. Mi választjuk meg azt az utat, amely intézményi szinten erőssé és szakmai szinten versenyképessé tesz bennünket, és amely lehetővé teszi ezen szükséges döntések meghozatalát. Köszönöm még egyszer Schulz elnöknek és Andrénak személyes, személyesen, Brock úrnak, Cox úrnak, a munkatársaiknak. Cox úr, ön nagyon sok mindent tett értünk. Ön ezt munkának tekinti, de ez annál nagyobb, fontosabb, ez valami személyes az európai közösség segítségével láthatjuk közös döntéseink eredményeit. Nyilván újra találkozunk még, és közösen hajtjuk végre azokat a feladatokat, amelyek várnak ránk. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, és azt hiszem, hogy közös munkánk gyümölcse a siker lesz. az előttünk álló feladatról beszélni kell. Ezért fontos hagyomány eh, a, ezen találkozók megszervezése, eh, ezen dolgokról eh, beszélni kell, hiszen csak így tudunk jó minőségű és profi döntéseket hozni. Köszönöm. So that brings our Nos, ezzel le is zárhatjuk az ülést, és azok számára, akik utaznak, különösen azok számára, akik Ukrajnába utaznak vissza, illetve ezen a reformok útján utaznak, nos azoknak jó utat kívánok, és ukránul is jó utat kívánt az elnök.